Proszę Państwa, po tym bardzo intensywnej pracy przedpołudniowej. Jó napot kívánok! Délutáni ülésünk, e, valamint a tegnapi is e, elég intenzív volt, és most itt az ideje, elkezdeni a harmadik ülésünket. A delegált aktusokról fogunk beszélni. SAPS igazgató van itt nálunk. Üdvözlöm Önt itt, igazgató úr. Önt elkísérték a az Agrárfőigazgatóság különböző tisztviselői. A delegált aktusok leginkább a CMO-kkal foglalkoznak, ugye? Az első csomagot novemberben fogják elfogadni, négy delegált négy delegált aktusról van szó, beavatkozás a magán tárolási támogatási rendszerbe, tagállami információs folyamatok, illetve értesítési rendszer, a direkt kifizetések, illetve az agrár E, piacok e, vonatkozása. A także asocjilku działań organizacji producentów oraz és e, a termelő szervezetek tevékenységének outsourcolása, valamint az agrár import és export engedélyek. Az Európai Bizottság a delegált aktusok előkészítésével kapcsolatban komoly munkát eh, végzett, illetve illetve egyszerűsítésekről is van szó. Önök megkapták a ide vonatkozó dokumentumokat, és én el sem tudok képzelni egyszerűbb dolgot annál, hogy most átadnám a szót, átadom a szót Sapszúrnak, aki elmondhatja nekünk, hogy a bizottság és azon belül is az agrárfőigazgatóság mit tesz ebben az ügyben. Öné a szó, uram. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és eh, ismertethetem önökkel a munkánk első eredményeit. Ugye ez eh, az elmúlt kb. két hónap eh, munkája, együttműködve a parlamenttel, illetve a tagállami szakértői csoportokkal. Cél az eh, a közös piac szervezési eh, rendeleteink hozzáigazítása a Lisszaboni eh, szerződéshez. Hogan biztos úr itt járt, és a munkaprogramot ismertette, de járt önöknél főigazgatóm is, aki szintén beszélt arról, hogy eh, hogyan szándékozunk a munkánkat eh, megszervezni. Ami önök előtt van most, az, eh, illetve ami munkaként előttünk van, az mintegy 200 végrehajtási aktusnak a konszolidálása, valami fajta tömörebb egységbe foglalása, ki használva a Lisszabon szerződés által nyújtott lehetőségeket, amely ugye megkülönböztet felhatalmazáson alapuló aktust és végrehajtási aktust. Mindennek a célja az, hogy a szabályozói környezetet egyszerűbbé tegyük, és eh, hogy csökkentsük az agrár pénzek elköltésének hiba arányát, valamint eh, növeljük a legjobb gyakorlatok elterjedtségét, eh, és és az adminisztratív, valamint gazdasági hatékonyság szempontjait is beépítsük az agrárpiaci intézkedésekbe. Van már most néhány olyan intézkedés, például az olívaolajra vonatkozó, illetve a méhészetre vonatkozó, valamint a szőlő telepítésre vonatkozó szabályok már elkészültek, és azokat önök is bizonyára látták. De most itt az egyszerűsítési csomag első pontjánál tartunk, ami egy nagyobb csomag, és amiből az első négy intézkedés az állami beavatkozás, az outsourcing, tehát a termelői szervezetek tevékenységének outsourcolása, az export-import engedélyek, illetve az adatközlés a különböző tagállamok részéről az ISA alapján. E, nos, mindez egy fontos csomag, e, és ennek természetesen szívesen beszélünk a részleteiről, de már most mondom, hogy ez csak az első csomag, jön még majd több, és e, hát erre fel kell készülni az elkövetkezendő hónapokban. Ez át fog nyúlni 2016-ra, amikor is a zöldség és, és élelmiszer marketing standardokról, a címkézésről lesz szó, és további delegált aktusokról, amelyek a kereskedelmi mechanizmusokkal, illetve az export visszatérítésekkel foglalkoznak, és ezzel remélhetőleg 2016-ban lesz majd dolgunk. Most azonban azokról a dolgokról beszélnék, amelyek, amelyek ma vannak a napirenden. Remélhetőleg ezek majd később a háznak is a támogatását megkapják. Technikai jelleggel beszámolnék a haladásról, és itt várjuk az önök megjegyzéseit, valamint a gondolatait a négy tárgyalt kezdeményezésről. Beszélünk a, először a magántárolási támogatásról, tehát az állami beavatkozásról van szó. Ez hat rendeletnek gyakorlatilag az átfésülés, átdolgozása. Itt azt szeretnénk, hogyha a jelenleg létező technikai paraméterek megtartásával például gabona protein re vonatkozó előírások, vagy a cukorra vonatkozó előírások, illetve a rizsre vonatkozó előírások és azoknak az összevetése a különböző tárolási lehetőségekkel. Itt tagállamokkal és az érintettekkel, valamint az önök képviselőivel is tárgyalva feltártuk a tárolási lehetőségeket, és ott azt gondolom, hogy jó eredményeket értünk el. Fontos, hogy a különböző szolgáltatóknak a résztvételi lehetősége oly módon valósuljon meg, hogy az összhangban maradjon az HIA e regiszterrel, ami ugye a közelmúltban kicsit megváltozott. E, most akkor az outsourcolásról is beszélnék, illetve a, szerv, a termelői szervezetekkel való együttműködésről. E, itt e, elsősorban tanácsadói, könyvelői feladatok kiszervezéséről, outsourcolásáról van szó. Ezt lehetővé kell tenni a termelői szervezetek számára, és ez egy további rugalmasságot biztosít, biztosítana. Vannak explicit szabályok a határon átnyúló termelői szervezetekre eh, vonatkozóan, és eh, ágazat közi szervezetekre vonatkozóan. Ugyanakkor itt eh, megjegyezném, hogy az egyes tagállamok nak a feladata elismerni ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét. Ezek a, ez a konszolidált szabály az három korábbi már létező ö, ö, rendeletet fog, ö, fog ö, helyettesíteni. A harmadik kezdeményezésünk, amely az import-export engedélyek területén születik. Itt egy egységes jogi keretet szeretnénk részt venni, amely a 3 plusz 6 már most létező végrehajtási aktust hivatott helyettesíteni, és itt eh, megjegyezném, hogy a tarifa ráta kvóták, illetve a preferenciális import engedélyek e, azok megmaradnak. E, szeretnénk csökkenteni azoknak a termékeknek a körét, amelyek engedélykötelesek, olyan esetekben, ahol az engedély mindössze monitorozási eszköz, és ezt azért tennénk, mert azóta hatékonyabb módját találtuk annak, hogy hogyan lehet a bejövő mennyiségeket eh, figyelni. Eh, van egy megfigyelési rendszer. ami az elmúlt években alakult ki, és amely megbízható, ugyanakkor nagyon eh, erőteljes, tehát jól működő rendszer. Így aztán a preferenciális importokkal e, kell e, foglalkozni, és e, bizonyos kritikus termékekkel. Akkor Fogálik, we have a particular issue. Skender. Emellett a e, téves e, e, benomenklatúrázás vonatkozásában szoros együttműködést szeretnénk kialakítani az olafos kollégákkal, mert az ott, problé, az ott felmutatott, illetve az általuk tapasztalt problémákra, tehát a csalás jellegű dolgokra nem feltétlenül az engedélyezési rendszer a megfelelő megoldás. Emellett szeretnénk hogyha gyakrabban sikerülne a taxup rendszerből adatokat kinyerni. Gyakorlatilag itt most a havi jelentésről a heti jelentés felé fordulásban gondolkodunk. Az utolsó eleme a csomagnak az az, hogy a különböző piacokról a tagállamok megfelelő módon adjanak, nyújtsanak információkat, illetve értesítéseket. Itt a cél az, hogy elkerüljük azt, hogy a tagállamok egyáltalán eh, ne adjanak semmilyen eh, értesítést. Az új eh, rendszerünkkel valószínűleg 70%-os egyszerűsítést tudunk elérni a most létező menedzsment rendszerhez képest, és ráadásul az adatoknak a megbízhatóságát is növelni fogjuk tudni. És akkor a mi részünkről Eh, én annyit mondanék még, hogy örülök annak, ahogy sikerült együttműködnünk. A szakértői csoport nagyon hatékony fóruma volt a jogszabály előkészítésnek. A parlament és különösen ennek a bizottságnak a titkársága részt vett ebben a folyamatban, és eh, valószínűleg a tényleg közeli jövőben el tudunk jönni újra önökhöz a jogszabály szöveggel, tervezettel, ami már tartalmazza azokat a konkrét dolgokat, amelyek most még nem álltak, vagy nem állnak rendelkezésre. Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani, és várom a kérdéseket. Köszönöm. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Köszönjük szépen, igazgató úr. Először is az előadunkat, aki a KAP reformjának 2020 utáni KAP reform előadója, adom meg a szót, Dantan úr, parancsoljon. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretném megköszönni a bizottságnak az előadását. Újra sajnálkozásomat eh, fejezem ki, hogy a szövegraportőre és a különböző szolgálatok között nincsen megfelelő kommunikáció. Noha sürgős eh, dolgokkal kell szembenéznünk, mert egyes piaci szegmensekben komoly gondok jelentkeztek, eh, jelentkeznek. Itt elsősorban a tárolási eh, problémákra gondolok, ott eh, tényleg hamar el kellene fogadni a szöveget. Nem tudom, lehet-e a, a, úgy nevezni ezt az egészet, mint a kompaktátételét ennek a, a, a sokféle jogszabálynak. Nyilvánvaló, hogy oda kell figyelni arra, hogy az egyszerűsítést célzó szövegek ténylegesen a hatékonyságot növeljék, és ne csak az adminisztráció csökkentését. Ezzel, gond, ezzel a feltétellel gondolom azt, hogy a parlament majd meg fogja vizsgálni az úgynevezett egyszerűsítés témáját ezeken a területeken különösen, különösen érdekes megvizsgálni az állami értesítések eh, kérdését, illetve az adatátadást. Az adatátadás az gyors kell, hogy legyen ugyanakkor megbízható. Eh, korábban más doktrina eh, alapján működtünk, amennyiben nem figyelünk, mutatja a tapasztalat, akkor minden egyes, minden egyes új válságnál csak kapkodni kényszeredünk, tehát az irányítási eszközöket meg kell tartanunk, olyan eszközöket, amelyek az új technológiát is alkalmazzák, ezeket oly módon, hogy a terepen is lehessen alkalmazni őket. és érdemes lenne, hogyha a bizottság nem annyira három-négy hónappal ezelőtti fejleményekről számolna be, hanem tényleg a napi folyamatokról. Itt például különösen a tejágazatra és annak a nyomonkövetési lehetőségeire gondolok. Buda, Buda úr, parancsoljon! Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az Európai Bizottság előadását is. Egy ajánlásom volna a bizottság képviselőinek. Amikor a tájékoztatásról van szó, illetve az EU tagállamainak információjának befogadásáról van szó, nos itt negatív példával szolgálhatok Romániából. Éppen a mai kérdé, legizgalmasabb kérdésről, a tej árának kérdéséről van szó. 22 eurócent per literje a romániai tejár, amelyet a kormány bejelentett, de ugyanakkor a gazdálkodók kevesebb, mint 0,9 centet kapnak literenként. Ilyen módon tehát meg kell változtatni az információs áramlásokat, ne bízzanak egyedül a kormányzati információban, hanem közvetlenül a termelői szövetségekkel vegyék fel a kapcsolatot. Ők tudják, hogy pontosan hányadán is állunk a piacon, milyen árakat lehet megkapni. Köszönöm szépen. Kuzmiuk úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Igazgató úr, köszönöm szépen az előadását. Én egy nagy és még mindig újnak számító tagállamot képviselek, Lengyelországot. Kérdésem pedig a következő. A tej és a hústermelőknek szánt nemzeti boríték miért ilyen szerény? mondhatni, miért rejlik ilyen kevés ebben a borítékban. Ez összesen 29 millió, tehát az egész csomagnak csupán 7%-a. Ez pedig azt hiszem, hogy nem írja le kellőképpen az ország gazdasági helyzetét. Mind a tejtermelők, mind a húságazat szereplői szenvednek az egész Európai Unióban, de Lengyelországban különösképpen. Példátlan asszály sújtotta az országot, és ennek következtében a növénytermelés súlyosan visszaesett, ez pedig most begyűrűzik a hús és a állatágazatba, hiszen hiányzik a takarmány. És vélhetőleg eh, kényszervágásra lesz szükség. Szimbolikus segítségről beszélt a bizottság részéről, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szimbolikus segítség a mi problémánk léptékének bajosan felel meg. A segítség nem elegendő. Beszéltem a lengyel agrárminisztériummal is. Kérdezem, hogy miért ilyen aránytalan? <clears throat> Tehát eh, a segítség mértéke, hogyha figyelembe vesszük a lengyel problémák léptékét, súlyát. Köszönöm. Köszönöm. kikér még szót? że nie ma więcej pytań. Úgy látom, hogy senki nem kér szót. hogy is nem, Buda kollega, parancsoljon. Van még egy hozzá kiegészítő kérdésem. A bizottság 500 millió eurót osztott ki, nem olyan régen, úgy gondolom ugyanakkor, hogy a bizottságnak több feladata van, nem csak a pénzt kellene kifizetniük, hanem azt is meg kellene vizsgálniuk, hogy a pénz, amelyet pántlikáz váltottak, elére a termelőkhöz. A 11,4 millióból, melyet Romániába küldtek, 3-4 millió eurót közvetítő cégeknek fizetnek ki, akik a román termékek marketingért felelősek. Még egyszer mondom, a bizottságnak figyelnie kellene arra, hogy mire is fordítják a támogatásokat. Nem tudom, kérje még valaki a szót. Hogyha nem, akkor nagyon röviden még nagyon röviden még annyit tennék hozzám, hogy úgy gondoljuk, hogy nem elég figyelmet fordítanak a CMO-kra. És úgy gondolom, hogy nem elegendőek um, az intervenciós alapokban lévő eszközök. Ennek következtében pedig um, a stabilitás uh, nem megteremthető az európai gazdálkodók körében, és látni kell, hogy a gazdálkodóknak nagyobb um, várakozásaik vannak. Nagyon bizonytalanok a piacok, határozottabb fellépésre volna szükség. Tapasztalatunk ezen felül azt mutatja, hogy tartunk a delegált jogi aktusoktól. Miért van ez így? Hát megmondom. Ez bennünket meglepett, ez a jogi eszköz. Illetve gyakran bennünket megkerülve próbálják ezeket végrehajtani. Egy szóval, több információt szeretnénk kérni, több tájékoztatást szeretnénk kérni arról, hogy a delegált jogi oktusokban milyen megoldásokat keresnek, keres a bizottság. Ezek ne térjenek el jelentősen a kiinduló jogi aktustól. Ugyanakkor tudom, hogy az élet sokkal bonyolultabb az elméletnél, és azt is tudjuk, hogy a bizottság ilyen módon igyekszik alapvető fontosságú befolyását megőrizni, azt a befolyást, amelyel a múltban rendelkezett, um, mielőtt az európai intézmények közötti hatalmi egyensúlyt újraosztották volna. Azt szeretnénk, hogy a parlament és a parlamenti képviselők uh, véleményét sokkal jobban vegye figyelembe a bizottság akkor, amikor javaslatokat terjed el. Megadom most az igazgatónak a szót, kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre, kérdésekre, ünél szó igazgató. Thank you, Chair, and, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdésre választ szeretnék adni, de nem mindegyikre, hiszen nem mindegyik tartozik az én hatáskörömbe. Célunk és tevékenységünk célja az, hogy javítsuk az együttműködést a tagállamokkal, és elősegítsük az adatátadást. Danta úr fején találta a szöget, és szerencsére ezt magyarul is így mondjuk, szóval fején találta a szöget, valóban itt hiányosságok mutatkoznak Például azon képességünk hiányos, hogy kellőképpen elemezzük a piaci helyzetet, és megfelelő adatokat gyűjtsünk be. Gyors, megbízható és aktuális és reprezentatívabb adatokat gyűjtsünk be. Ebben hiányosságok mutatnak. Az izamrendszer célja éppen az, hogy erre a hiányosságra választ adjunk, és Itt nem csak a delegált jogi aktusok változásával akarunk változtatást elérni, hanem belül, a bizottságon belül is átalakítjuk a struktúrákat, annak, struktúrát annak érdekében, hogy gyorsabban és szisztematikusabban tudjuk felhasználni az adatokat. Remélem, hogy így a tagállamok által biztosított adatok alapján megbízhatóbb döntéseket hozhatunk, de ebben rejlik éppen a nehézség, hogy a tagállamok által nyújtott adatokra építünk, de még egyszer mondom, igyekszünk azt is feltárni, hogyan lehet az adatátvitel tempóját felgyorsítani. Azután a rendelkezésünkre álló információval, valamint a taxud surveillance vagy nyomonkövetési rendszer információval igenis megbízható információkkal rendelkezünk. Nyolc évnyi tapasztalatra tekinthetünk vissza, ez alapján javíthatjuk a rendszer működését, és azt mondhatom, hogy az adatok most nagyon megbi- egyre megbízhatóbbak, egyre gyorsabban, egyre pontosabban írják le a valóságot, és ilyen módon azt hiszem, hogy a kereskedelmi szempontokra is egyre elmélyültebben lehet építeni majd ezekre a taxud által biztosított adatokra. Aztán, ami a magát az eljárást illeti, és utalok arra, amit ön is mondott, elnök úr, számunkra, a bizottság számára nagyon fontos, hogy minden stakeholdert, minden szereplőt elérjünk. Ezért tűrtünk el ide ma, és magyarázzuk el, hogy a különböző szakértői csoportokban miről zajlik a vita. Még egyszer megismétlem, a tisztelt házat, az Európai Parlamentet örömmel látjuk eszmecserénk részeseként, és szívesen küldjük el technikai szakértőinket is a parlament üléseire, szeretnénk folytatni a parlamenttel folytatott párbeszédet, hiszen további új kezdeményezéseket készítünk elő, és a parlamentet beszeretnénk vonni az előkészítés nagyon korai fázisába. Mindaz, amit ma bemutattam, az folyamatban résztvevők közös bölcsességéként jött létre. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon nyílt folyamat volt, amelyben mindenki hallathatta hangját, véleményét, kételjét. Az a tény, hogy ma itt vagyunk, és a nyitott kérdések technikai részét is elmagyarázzuk, azt hiszem, hogy ékes bizonyítákát adja, adja annak, hogy ezt a párbeszédet nagyon is komolyan veszük. Köszönöm szépen. Jeśli nie ma pytań ze strony pani panów posłów, úgy látom, nincs további kérdés a képviselők részéről. Akkor szeretnék SAPS igazgató úrnak és a bizottság többi képviselőjének köszönetet mondani. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Most pedig akkor rátérünk a következő napirendi pontra. És talán emlékeznek arra, hogy 5.30-kor egy közös ülés kezdődik az NV és a DEVE szakbizottságokkal az élelmezés biztonságról a világ élelmezési, az élelmezési világnap kapcsán szeretnénk ezt megtartani, és szeretném, hogyha hölgyeim és uraim minél többen részt vennének ezen az szülésen. Három szakbizottság szervezte ezt a rendezvényt, nem szeretném, ha az Arvi szakbizottság hiányozna, és a koordinátorunk is beszélni fog ezen a rendezvényen. Mindenesetre egyelőre köszönetet mondok a bizottság képviselőinek, és egyúttal szeretnék a 11. napi rendi pontra rátérni. Ezt mecsere a növénynemesítők jogairól, és az Európai Szabadalmi Hivatal egy közelmúltbeli döntéséről, ez pedig a különböző növényi jellemzők szabadalmaztatására vonatkozott, ez lehet a témánk. A növénynemesítők jogairól beszélünk, tehát Jan Hultema kollégánk hívta fel a figyelmét a koordinátoroknak erre a kérdésre, És az Európai Szabadalmi Hivatal bővített felebezési tanácsa hozott egy nagyon komoly következményekkel bíró döntést, az élelmezés, táplálkozás biztonságra nézve komoly következmények járat ez a döntés, és éppen ezért az agri koordinátorok úgy döntöttek, hogy a mai ülésünkön ezt az eszmecserét megtartjuk. A bizottság részéről is van itt, itt szakértő képviselő, aki különösen jól ismeri ezt a témát, és éppen ezért azt javasolnám, hogy Jan Hojtemával kezdjük a mai eszmecserét, hogy elmagyarázhassa és bevezethesse minket ebbe a témába, és elmondhassa az aggodalmait, hiszen az ő kezdeményezésére találkozunk itt ma, és aztán kérném a bizottság képviselőt, hogy ők is reagáljanak, majd a képviselő kollégák is szót kaphatnak, hogy kérdéseket tessenek fel. Először is tehát hojtam a kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez egy nagyon összetett téma. Éppen ezért anyanyelvemen hollandul fogok szólni. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik támogattak abban, hogy napirendre tűzhessük ezt a úgy vélem nagyon fontos eszmecserét. Idén március 15-én az Európai Szabadalmi Hivatal Felevezési tanácsa döntés hozott az úgynevezett paradicsom és brokkoli esetben. Ez pedig lehetővé teszi, hogy növény jellemzőket is szabadalmaztassanak, olyan növények esetében is, amelyek valamelyes természetes biológiai módon kerültek nemesítésre, de ez a fajta szabadalmaztatást komoly vitát vált ki, az ilyen típusú szabadalmaztatás engedélyezése, az Európai Parlament is állásfoglalást fogadott e- ezzel kapcsolatban, és arra következtetésre jutott, hogy az EPO-t, az Európai Szabadalmi Hivatalt fel kellene hívni arra, hogy, hogy, hogy a hagyományos, például a kiválasztás vagy keresztezés útján nemesített növények e- esetére vonatkozó kivételeket tartsa meg, tartsa be. Az Európai Parlament állásfoglalását követően úgy láttuk, hogy semmiféle intézkedés és lépés nem történt, de nagyon fontos ezért, hogy hogy tartsuk és életben tartsuk ezt a kezdeményezést, mi mindig is szeretünk volna egyensúlyt teremteni a szellemi tulajdonjogok védelme és a szabad hozzáférés között a növénynemesítői ágazat egy virágzó ágazat, folyamatosan új növényfajtákat hoznak létre. Nagyon fontos az élelmezés biztonság szempontjából is ez a terület. Az FAO úgy becsli, hogy a biodiverzitás 1900 és 2000 között 75%-kal csökkent, és jelenleg az élelmiszer ellátás 95%-áért csupán 30 növény fele. Jelenleg a hagyományos nemesítési eljárások esetében kivételt tesz az Európai Szabadalmi Hivatal, de ha ez nem valósul meg, akkor a jövőben túl kevés növényváltozat maradhat meg számunkra, mint a táplálkozás és élelmezés biztonság garanciája Ugyanakkor a idők több száz növényfajtát tudnának létrehozni, ez veszélybe került a döntés értelmében. A zöldségek tekintetében például jelenleg is 260, kb. 260 szabadalom vár elbírálása, és az EPO döntésének értelmében itt ö, olyan döntések születnek, amelyek ellen jó lenne, hogy az Európai Parlament fellépne. Kérném a mezőgazdasági szakbizottságot, hogy állásfoglalást fogadjon el, amelyben a bizottságot felhívja arra, hogy vegye figyelembe a növénynemesítők aggodalmait, a, hiszen a legutóbbi döntés értelmében hagyományos eljárással létrehozott növényváltozatokat is szabadalmaztatott a hivatal, és szeretném a bizottságtól hallani azt, hogy valóban keresik a megoldást erre a problémára, és hogy teljesen egyetemű legyek, én nem ellenzem a szabadalmaztatást abban az esetben, ha valóbi te- technológiai innovációra van szó. Ha, de a növényi jellemzőket, növényi változatokat hagyományos módszerrel nemesítik és hozzák létre, akkor ez más elbírálás alá kellene, hogy essen. És itt olyan veszélyekkel állunk szembe, amelyek ellen fel kell lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a prezentációt. Most pedig kérném az Európai Bizottság képviselőjét, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr, Altma úr, képviselő úr, szeretnék először is köszönetet mondani azért, hogy a bizottság lehetőséget kap arra, hogy erre a nagyon kényes kérdésre reagálhassa, hiszen itt a növénynemesítők jogai és a szabadalmi jogok átfedésben vannak. van a bizottság és ismeri az ELPO bővített felebezési tanácsának márciusi döntését arra vonatkozóan, hogy a hagyományos eljárással létrehozott növényi jellemzőket is lehet szabadalmaztatni. Először is két észrevétel. Nyilvánvalóan ez a döntés döntés egy független szervezetől származik, az Európai Szabadalmi Hivataltól, nem az EU hozta, hogy tegyünk különbséget. De nyilvánvalóan a, a politika következményeknek tudatában vagyunk, ez rendkívül fontos ügy, és mi nagyon is alaposan figyelemmel követjük, hogy mit hoz ez a döntés. És tudatában vagyunk annak is, hogy a növénynemesítők aggodalmaiknak adtak hangot, néhány tagállam különösen aggódik emiatt, tehát mm. fontos, hogy most beszéljünk erről. A bizottság tudja azt is, és emlékszik arra, hogy az Európai Parlament 2012-ben állásfoglalás foglalt el erről a konkrét kérdésről, és éppen ezért az Európai Bizottság egy szakértő csoportot hozott létre ezen a területen. 15 szakértőből áll ez a csoport, különböző háttérrel, véleménnyel, tehát nem csak szabadalmi szakértőkre van itt szó, hanem egész más területről származó szakértők is részt vesznek eh, ennek a munkacsoportnak a munkájában. Nagyon különböző ügyekkel foglalkoznak, amelyek a vonatkozó irányelv hatája alá tartoznak. És egész pontosan növényi jellemzők szabadalmazhatásával is foglalkoznak olyan esetekben is, amikor hagyományos módszerekkel hozzák létre ezeket a növényi jellemzőket. Várjuk a, a, a munkacsoportnak a véleményét jövő év elején a holland elnökség alatt várjuk majd az eredményeket, és mindenki hozzá fog férni majd ehhez a szakértői véleményhez. És felhívnám a figyelmet arra is, hogy a bizottság holnapján is elérhető az, hogy hogyan áll össze ez a szakértő csoport, az ülések jegyzőkönyve is elérhető. Nyilvánvalóan ezt az elemzést, az ő szakértő véleményüket alaposan tekintetbe fogjuk venni, és ez alapján gondoljuk majd végig, hogy milyen újabb lépéseket kellene tenni ezen a területen. Nyilvánvalóan ez valóban sürgős kérdés, és nem csak a szakértők eh, véleményére várunk, hanem rövid távú megoldáson is gondolkodunk, hogy legalábbis az érintett felek elvárásainak eleget tudjunk tenni. Példaként mondanám, hogy egyfajta kísérleti projektet szeretnénk kidolgozni a szabadalmi hivatalok és a növény nemesítő jogokkal foglalkozó intézmények között hiszen talán tudják azt, hogy az EPO bővített felebezési tanácsának döntése konkrét termékek szabadalmaztatására vonatkozik. És itt nyilvánvalóan újszerű, innovatív termékekről kell, hogy legyen szó, csak akkor szabadalmaztatható akár egy növény jellemzős. Itt vannak alapvető kérdések, amelyek ölt úr és kitért, de néhány szempontot már most is átgondolhatunk, és a jobb koordináció a szabadalmi és egyéb hivatalok között már segítene a helyzetünk. Köszönöm szépen a lehetőséget, és természetesen állok rendelkezésre, vannak kérdések. Köszönjük szépen! Uh, uram, elnézést kérek, önt nem mutattam be jean a GRO főigazgatóság, nem az Agri főigazgatóság részéről van itt. Szép jó napot kívánok önnek is! és tekintetve véve, hogy most először jár nálunk, különösképpen szeretném Önt üdvözölni itt körünkben. Aztán a képviselők, nevében először Enes Cassia képviselő kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet illeti a bizottságot a válaszért, de legalább Oltma úrnak szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon fontos témát vetett fel és nyilvánvalóan azt szeretném, hogyha világos állásfoglalást kapnánk ezzel kapcsolatban. A mezőgazdaság, a mezőgazdaságban a vetőmag ágazat különösen innovatív, ez a leginnovatívabb ágazatok egyik Európában, éppen ezért különös figyelmet érdemel a vetőmag ágazat. 1961 óta bizonyos játékszabályok érvényben vannak, és nyilvánvalóan biotechnológiai módszereket is be lehet vetni a mezőgazdaságban, de az EPO legutóbbi döntése értelmében ez a fajta fejlődés veszélybe kerül. A vonatkozó irányelv rendelkezései nem egyeztetetők össze a növényi szabadalmakra vonatkozó egyezmény rendelkezésével, és az EPO legutóbbi döntése, ha életbe lép, az, az azt jelenti, hogy a növény jellemzők szabadalmazhatóvá válnak, biológiai jellemzőkről, tulajdonságról beszélünk ki. Olyasmi is, ami nem a biotechnológiának köszönhetően jött létre, hanem gyakorlatilag bármilyen biológiai jellemző tulajdonságot szabadalmaztatni lehet, bármit, ami előfordul a világban. Egy vállalat egy a természetben előforduló gént is szabadalmaztathat adott esetben. De hát ez képtelenség lenne. Hát egy termesztő, egy másik termesztő növényének génjeit megszerezheti, és aztán szabadalmaztathatja hát azért itt a lehetőségeket nem szabad nagyon korlátozni, itt nagyon oda kell figyelni. Itt egyelőre arról van szó, hogy a tudást növeljük ezen a területen, az önálló kutatói kezdeményezéseket nem szabad korlátozni és megijeszteni, eljeszteni azáltal, hogy újabb korlátokat állít a szabadalmi hivatal. Az Európai Szabadalmi Hivatalnak nem az a szerepe, hogy akadályokat gördítsen a fejlődés az innováció útjába, hanem éppen, hogy segítse a növekedést és az innovációt azáltal, hogy szabadalmat adnak valamit, nyilvánvalóan tovább lehet kutatni, és akkor a, a szabadalmi díjaknak köszönhetően ez attraktívá is válhat, de nem szabad, hogy csak ebbe az irányba menjen a fejlődés. És ezt is figyelme kell venni akkor, amikor politikai döntéseket hozunk, hiszen a politikai döntések is hozzájárulhatnak az, hogy a reálgazdaságban az innováció teret kap el, vagy sem, vagy akár meg is szűnik egy ágazat, mert egyszerűen saját magunkat akadályozzuk. Pán Poszul Hausling. Hausling úr követ. Ja, liba kollégia, hogy ma... kedves Oltma kolléga, liberálisok és zöldek általában nem értünk egyet, de most ebben egyetértünk. Nem tudom, hogy látta-e, hogy más kollégákkal négy-öt évvel ezelőtt itt a parlamentben egy közös állásfoglalást készítettem elő, az Európai Parlament nagy többséggel is fogadta ezt. Ennek a címe az volt, hogy ne adjunk szabadalmat élethosszig tartó időtartamra. Ahogy az Európai Szabadalmi Hivatal működik, az egy világos. Úgy gondoljuk, hogy az életre élő dolgokra, folyamatokra nem szabadna szabadalmat kiadni. Biotechnológiai eljárások az egy dolog, de az, hogy biológiai jellemzőkre, eljárásokra szabadalmat lehessen kérni, az a jelenlegi irányelven nem is összeegyeztethető. A bizottság felé is azt képviseltük, hogy eh, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene szólni, az Európai Szabadalmi Hivatal ugye nem az egyelő résztvevője ennek a játszmának Törökország, Svájc is érintett ebben a kérdésben, nem csak az EU. Fontos, hogy valóban érvényesüljön az, amit lefektettünk, és ne lehessen megkerülni az európai intézményeket, ne tűrjük azt a gyakorlatot, ami a jelenlegi érvényes szabályok szempontjából nem is legális. Az Európai Szabadalmi Hivatal nyilvánvalóan abból él, hogy szabadalmakat osztogat ők gazdasági szempontból is arra ösztönözzük, hogy szabadalmakat adjanak ki. Ez nem teljesen logikus. Itt mindenképpen újra egyensúlyt kellene teremteni. És hát most akkor a kérdésem a bizottsághoz szólna, mi történt az Európai Parlament állásfoglalásának elfogadása óta, hiszen akkor igenis tevékenységre lépésre szólítottuk fel az Európai Bizottságot, tehát valamit az Európai Bizottság annak érdekében, hogy bizonyos e, eljárásokat, amelyeket az Európai Szabadalmi Hivatal szabadalmaztatónak ismer el, valójában nem szabadalmaztatható a vonatkozó irányelv értelmében? Most csak a politikai nyomás segíthet, hogy itt lépjünk. Itt nagyon különbözőek a jogszabályok a vetőmag ágazat területén hogyha itt a szabadalmaztatás lesz az irányvesztő, akkor politikai nyomást kell gyakorolni, és nem csak itt a mezőgazdasági szakbizottságban, hanem más szakbizottságokkal együtt dolgozva, itt az Európai Parlament újra fel kellene vetni. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Pan poseł Tarabella. Köszönöm, Tarabella úr következik. Köszönöm, elnök úr. A tulajdon az lopás, mondják e, egyesek. E, e, én azt gondolom, hogy ebben az esetben tulajdonképpen ez igaz, mert azt gondolom, hogy a fellebbviteli tanácsa a szabadalmi hivatalnak ugye a brokkoli és a, a, a paradicsom tekintetében egy támadás egy csomó olyan dolog ellen, amiben mi hiszünk, és itt valójában a kereszteződéséről van szó egy növénynek. 10.98.44 a high-tech irányelv negyedik cikke alapján nem lehet ezt szabadalmi védelem alá venni, és egyébként magának a hivatalnak a szabályzata is kimondja, hogy a szabadalmazhatóság körén kívül esnek az állati és növényi eredetű termékek. Itt ez alapján megállapítható, hogy a, az irányelv nem elégséges, meg kell fontolni azt is, hogy mit tehetünk most. 200 eset vár döntésre, tehát én köszönöm a kollégának, hogy felvetette ezt, és a bizottsághoz pedig hasonló kérdést tennék fel én is, mert elég sok minden történt a nyáron. A szabadalomnak az ilyen módon való megítélése nem elfogadható. Well, Chairman, when Martin Hausling and my... Köszönöm, elnök úr, amikor Martin Hausling és én magam egyetértünk valamiben, akkor azért a bizottságnak fel kell figyelnie. Most a szabadalmi hivatali döntésnél erről van szó, mert egy precedens hoztak létre, és azt mondták, hogy egy tulajdonságot is lehet szabadalmaztatni, nem csak a keresztezett terméket. Márpedig ez a tulajdonság az létezik a biológiai világban. Három következtetést lehet ebből levonni. Az egyik az etikai irány, a természeti világban ne lehessen szabadalmakat kibocsátani, illetve van egy jogi aspektus is, ez a döntés most elhomályosítja a felfedezések, illetve a feltalálói munka közti különbséget és a határvonalat. E, és ráadásul nagyon könnyűvé teszi a szabadalmaztatást ezen a területen. A bizottság e, az open source híve a növénynemesítésnél, e, ez amennyiben nem így történik, akkor nem érvényesülhet, akkor a növénynemesítés az koncentrálódik a legnagyobb üzleti vállalkozások kezében, amit Martin se szeretne, meg én se szeretnék. A múltból hoznék egy témát, e, például a búza e, állóképessége, amely egy tulajdonság, amit kihasználtak e, annak idején, Ez egy nagyon hasznos tulajdonság volt annak idején, amit a különböző nemesítések során kihasználtak. De mi történne akkor, hogyha ebben az esetben magát ezt az állóképességét a búzának tudták volna szabadalmaztatni, nem magát a nemesített növénytípust vagy fajtát, az gyakorlatilag a további fejlesztéseket és kutató munkát A, egy eszköznél is például, hogyha valaki felfedez egy termelői eszközt, akkor azt lehet természetesen szabadalmaztatni, de azt, amivel, ami készíthető azzal az új e, eszközzel, azt nem lehet. E, a bizottságnak óvakodnia kell attól, hogy ezen az úton e, tovább haladjuk. Dziękuję. Pan poseł Dorfman. Dorfman képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm a kollégának, hogy felvetette ezt a kérdést, hiszen valóban nagyon nagy jelentőséggel bír, és sok mindennel, amit elhangzott, egyetértek. Azt hiszem, hogy nagyon is résen kell lennünk, hogy a fajta védelem és a szabadalmaztathatóság két kérdését keverjük. A fajta védelem mi szerint, hogy valaki egy új fajtát nemesít ki, akkor jogában álljon, hogy ezt a fajtát szabadalmaztathassa, és más az ő fajtáját ne értékesíthesse, ez a szellemi tulajdonjog védelme, ezen rendben van. A szabadalmi öm, szabadalommal való összefüggés a bríderzek szemsen a, a nemesítő kivételében érhető tetten. Ugyanis egy szabadalmazott fajtát nem minden nemesítő használhat. Tehát, hogyha nemesítői kivételt megkérdőjelezünk Európában, akkor ez azt jelenteni, hogy minden nemesítői tevékenységet egy-két nagy cég végezne el, miközben Európában ma rengeteg kis nemesítő is működik, akik hozzáférnek a piacon rész lévő mindenfajtához, melyet tovább nemesíthetnek, tovább használhatnak a nemesítésben. ugyanis ebben az esetben kevesebb szabadalmaztatják azokat a, a tulajdonságokat, amelyeket ki nemesítettek, és ilyen módon ezeket nem lehet tovább használni a nemesítésben. Tehát a breeders exemption a nemesítők kivételét fenn kell tartani a jogszabályokban. A bizottság azt mondja, nézzük meg, mi történik. Azt hiszem, hogy ez kevés. Politikai nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy az ESH, az Európai Szabadalmi Hivatal ezen döntése ilyen módon ne érvényesülhessen. Köszönöm szépen, megadom a kollégának a szót, köszönöm szépen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 Imamo li prijevod sad? Dakle, kontaktirali su me mnogobrojni uzgajatelji biljaka i predstavnici civilnog Felvette velem a kapcsolatot különböző nemesítők, illetve a civil társadalom képviselői, akik úgy gondolják, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal ezen döntésének súlyos kihatásai lesznek. Ahogy ezt az előttem szólók is mondták. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a döntés súlyos gazdasági kihatással is lesz, veszélyezteti a nemesítők és a gazdák, gazdálkodók gazdasági érdekeit, és a e súlyos kihatásokat jelenleg még nem is lehet előrejelezni összességében. Tehát e, a nemesítő anyag, a vetőmagok e, teljesít, vetőmagok e, előállításának, nemesítésének, koncentrációjának leszünk tanulói Európában. Személyesen nyomontékosan ki szeretném jelenteni, hogy mind az állati szaporítóanyag, mind a növényi szaporítóanyag szabadalmaztatása ellen vagyok, hiszen ezzel voltak éppen a nagy multinacionális cégek malmára hajtjuk a vizet, ahelyett, hogy fenntartanánk a sokszínű nemesítési szinteret. Köszönöm szépen tehát a felszólalóknak, amit mondtak, az a fontos, hogy a nyílt piacot tartsuk meg, és az Európai Szabadalmi Hivatal fellebbviteli nagy tanácsának döntésének ellenében is megakadályozunk ezt a folyamatot, és a 98 per 44-es irányelv szellemében, és ennek is a 44-es cikke szellemében járjunk el, és proaktív szerepet játszunk. Köszönöm. Köszönöm, Bőge úr. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, eh, collega's, samen met u maak echt zorgen om het feit dat... Köszönöm. Eh, szeretném én is eh, kifejezni az aggodalmamat, amiatt, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal jóvá hagyta bizonyos zöldségtípusok szabadalmaztatóságát, ami egy nem kívánatos fejlemény, nyilvánvalóan egy joghézaggal van dolgunk, és ezt a joghézagot valamilyen módon ki kell küszöbölni, javítani. Az Európai Parlament annak idején elfogadott egy olyan állásfoglalás nagy többséggel, amely ezt szerette volna megakadályozni várjuk az Európai Bizottságnak a döntését, lépését az Európai Parlamentnek határozottan fel kell szólítani az Európai Bizottságot arra, hogy tegye egyértelművé a jogszabályi környezetet. Pani poseł Senra. Bueno, creo que no quedan muchos argumentos ya. En todo caso... Eh, Köszönöm. Nagyon sok mindent már nem lehet elmondani a kollégák után. Én magam is elutasítom ezt a döntést a növények szabadalmazhatóságával kapcsolatban, és azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogyha jól értettem, amit mondtak, ők annak idején egy ilyen kísérleti projektet, valamifajta pilot projektet csináltak ebben a témában, vagy jelenleg van folyamatban a szabadalmi hivatal és az másik említett hivatal között, ami egy EU-s szerv lenne, ha jól értettem. Nos, az elnök. Azt hiszem, hogy ezzel a végére értünk a hozzászólók listájának, és akkor most megadom a szót újra a bizottság képviselőinek. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az összes képviselőnek a felszólalást ezzel a konkrét témával kapcsolatban. Először is fel szeretném hívni az Európai Parlament képviselőinek a figyelmét, hogy 2012 óta eh, nem igaz az, hogy az Európai Bizottság csak kivárt és eh, passzívan figyelte az eseményeket. Amikor 2012-ben önök elfogadták ezt, a, ezt a, eh, az állásfoglalást, már akkor voltak döntésre váró ügyek, e, paradicsom és brokkoli vonatkozásában azok a döntések első fokon gyakorlatilag kizárták azt, hogy biológiai folyamatokat lehessen e, szabadalmaztatni, és aztán került ez a feleviteli tanács elé, e, és ott viszont az ilyen alapvető biológiai folyamatokból következő döntést olyan módon hozták meg, ahogy azt ismerjük, de ez a döntés márciusban vált ismerté, azelőtt nem volt ismeretes ez a döntés, tehát onnantól kezdve lehet esetleg hibáztatni az Európai Bizottságot, de még az sem igaz, hogy azóta passzívak lennénk, mert összehívtunk egy szakértői csoportot, amely már elkezdett, elkezdte körüljárni ezt a témát. Nagyon alapos megbeszélések folytak. Az Európai Bizottság különböző kezdeményezéseket fontolgat, önök tisztázást és módosítást kérnek, de még hogyha mi módosítanánk és tisztáznánk is, az is időbe telik, mert eh, nem lehet egyik napról a másikra jogszabályokat eh, megváltoztatni. És aztán attól függően, hogy eh, mit fog dönteni a bizottsági kollégium, elébe lehet menni az eredményeknek bizonyos rövidtávú döntésekkel. Ilyen lehet az egyik kísérleti projekt, amelynek révén elérhető az, hogy a nem újszerű vagy nem invenciózus folyamatokra is lehessen szabadalmat kérni, kiadni. Tehát eh, ezzel a, ezen a módon próbáljuk gyakorlati szempontból megakadályozni azt, hogy nagyon sok szabadalom szülessen ezen a területen. Azonban az elvi kérdés ezzel nem oldódik meg, nevezetesen, hogy alapvető biológiai folyamatokból származó eh, termékre lehet-e eh, szabadalmat eh, kiadni. A bizottság döntése a gondolkodási folyamatot követően a jövő év elején várható. Átadnám a szót a Szanté főigazgatóság képviselőjének, aki másik megközelítésből is megvilágítja ezt a problémát. Köszönöm. A bizottság nagyon is odafigyel erre az ügyre, és mi is észrevételeztük és aggódunk a döntés miatt, mert mi is látunk egyfajta problémát itt a növénynemesítők jogai, illetve szabadalmi jogok között feszül egyfajta ellentét. A növénynemesítés az élelmiszer ellátás szempontjából rendkívül fontos, az életminőséghez hozzájárul, zöldebb gazdaságot lehet általa elérni, éppen ezért a növénynemesítőknek hozzáférést kell biztosítani a növényi e, anyagokhoz. E, a CPVO közösségi iroda egy e, szakértői csoportot állított fel, amely megvizsgálta a döntés esetleges következményeit. Nagyon sok felvetés hangzott el az elvekről, illetve a szabadolmazhatóság kérdéséről. Ugyanakkor nyilván rövidtávú lépéseket is kell tenni, praktikus lépéseket. Itt talán az Európai Szabadalmi Hivatal és a CPVO közti jobb együttműködés lehet az egyik ilyen egyik ilyen praktikus lépés, ez már egyébként elkezdődött. A legfontosabb az az, hogy a szabadalmi hivatal jobban hozzáférjen bizonyos Európai Uniós adatbázisokhoz és nálunk felelhető információkhoz, amelyek révén a szabadalmaztathatóságnak a korlátát, korlátját sikerülne egy kicsit megemelni. Tehát még egyszer nagyon odafigyelünk erre a témára. Bardzo dziękuję. Czy pan poseł Hajtoma chce się odnieść? Yes, thank you, Chair. I would like to thank all my colleagues uh, that there is also a broad consensus that everybody feels that this is an important issue. Uh, I would like to very much thank for, for the input given, and um, I think it would be good <coughs> that we work on a resolution and that <coughs> we table an oral question. Uh, <coughs> sorry. that we table an. Uh, szóval fontos, hogy egy szóbeli kérdést is megfogalmazunk, hogy további politikai nyomást uh, gyakoroljunk ebben a kérdésben. Fejtsünk ki ebben a kérdésben. Oké, okay. możemy a takim razie. Rendben van, köszönjük szépen. Köszönjük Hajtama képviselőnek, hogy megragadta ezt a kezdeményezést, és ezt a fontos kérdést napi rendre vette. A napi munkánkban a közös agrárpolitika reformjáról, a piaci, rend, piaci rendszereken gondolkozunk, piacszervezésről gondolkozunk, elmerülünk a részletkérdésekben, és néha elveszítjük a nagyobb perspektívát. Márpedig tudjuk, hogy egyre inkább monopolizálódik a vetőmagpiac, és egyre inkább próbálják a gazdálkodók szabadságát korlátozni az ilyen fellépésekkel. Ezzel persze fogyasztók joga is korlátozódik. Ez a koncentráció bizony negatív kihatással is járhat. Ezen feltételek mellett, tehát a bizottságnak a gazdálkodók érdekét kell figyelembe venni, hiszen az egyes gazdálkodók nem rendelkeznek mindig nagy piaci eh, hatalommal. A kutatás, a fejlesztés, az innováció pedig gyakran a kistermelők kezében van, akik, minthogy kistermelők, nem tudják érdekeiket kellőképpen kellő nyomatékkal képviselni a piacon. Ezeket a kérdéseket fontos, hogy napirendre vegyük, ne feledkezünk meg róluk. Úgy tűnik nekem, hogy itt az ülésteremben legalábbis széles körű konszenzus állt fenn. Közöttünk, illetve figyeltünk arra is, amit az Európai Bizottság mondott, nem feledkezünk tehát meg erről a kérdésről, hiszen a növénynemesítők meghatározzák, vagy hozzájárulnak az mezőgazdasági piacok működéséhez, és végső soron az élelmiszerre látsz biztonságához. Köszönöm mindenkinek a részvételt, most pedig tovább lépünk a következő napi pontra, ez pedig a koordinátorok ajánlásának elfogadása. Nikolson úr, tessék. Igen. Azt hiszem, nem látom, itt az utolsó oldalon van ez a napirendi pont, hol is van, keresgélem. Organic 7.2. Yeah izé retúron, retúron keresztül. 7.2-esben az utolsó előtti ö, sorból vegyük ki ezt a possible territory megfogalmazást. Köszönöm. Oké, okay, bardzo proszę, e, autor. Igen, tessék, megadom a titkárságnak a szót. Hát, mint hogy senki nem ellenzi, ezt pontosítjuk, ez alapján módosítjuk a szöveget. Rendben van. Kérem, hogy a 17. ülésen vegyenek lét részt, a harmadik emeleten lesz ez az 3C50-es ülésteremben. Ez egy fontos találkozó Ez Kár volna, hogyha az Agri szakbizottság tagjai nem vennének részt. Itt a koordinátorok kapnak fejenként egy percben szót, aztán meghallgatjuk a kezdélye során a többi szakbizottság képviselőnek véleményét. Ezzel most lezárom az ülésünket, egy óra szünetünk van, utána folytatjuk a közös ülésen.